Dear colleagues, good afternoon. Let's... Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit a FEM szakbizottság ülésén. Először is el kell fogadnunk a napi rendet. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor elfogadjuk a napi rendet. Hármas pont, a jegyzőkönyvek elfogadása. 2017. február 6-ai ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Negyedik pont az elnök közleményei. Ezek a megjegyzések a koordinátorok ülésére vonatkoznak, amikor is úgy döntöttek a koordinátorok, hogy készítenek egy véleményt a LIBE jelentésről, amely a romák integrációja az Európai Unióban, alapjogok, az cigány ellenesség elleni harc. A GUE NGL frakció kapta ezt meg. Aztán egy budget jelentés, következő MFF, a parlament 2020 utáni MFF pozíciójának előkészítése a szociális, szocialisták és demokraták kapták aztán meg. Aztán egy szóbeli kérdés benyújtásában alapodtunk meg, emberi jogi helyzet a Gáza övezetben, főleg a nők és a gyermekek helyzete. Következő pont a nemek közötti egy- egyenlőség a média ágazatban az Európai Unióban, a névpárt kapta ezt meg. Aztán a következő jelentés intézkedések a zaklatás és a szexuális zaklatás megelőzésére és leküzdésére a munkahelyen, illetve közterületeken és a politikai életben az Európai Unióban. A Szociális és, Szociális és Demokrata frakció kapta ezt meg. Aztán Maria Arena fogja vezetni a FEM bizottság kiküldetését Lengyelországban május 22-24 között. Aztán a következő missziók kapnak prioritást 2017 második felében Svédország, Törökország és Portugália. Emellett szeretünk volna meghallgatást tartani a következő témákban. Szakbizottság közötti ülés a nők elleni erőszak leküzdési témájában, különös tekintettel az isztambuli egyezményre. Aztán a fogyatékossággal élő nők helyzete és jogai. Aztán a nők, nőket érintő rákos megbetegedésekkel kapcsolatos Európai Uniós stratégia, illetve szeretnénk egy a gender költségvetéssel kapcsolatban egy meghallgatást rendezni a DAFNE program végrehajtásának bevonásával. Katarina Marcelino, portugál külügyminisztert szeretnénk meghívni, illetve portugál államtitkát szeretnénk meghívni, aki a polgárságért és egyenlőségért felelős államtitkár egy következő FEM A következő pont az ötös napi rendi pont, mégpedig elektronikus szavazás következik. Ajánlás a tanácsnak a nők helyzetével foglalkozó bizottságról, CSV, Konstance Grip és Maria, Marina Arena a jelentéstevők. Most pedig kezdődik a szavazás. Részenkéti szavazásra kerül, rész, kerül sor. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Zárószavazás? Nem. Elfogadtuk. Nincs szükség zárószavazásra. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Ez volt a szavazás vége. Perinem prie šešto musu darbotvarkės. Most pedig azt kérem, hogy térjünk rá a hatos napi rendi pontra. Sok szeretettel köszöntjük Sok szeretettel köszöntjük Miria Vasiliádút, az emberkereskedelem elleni küzdelem Európai Uniós koordinátora. Először ő kap szót, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló legutóbbi jelentést ismertesse. Tessék, önél szó. Thank you very much. Uh, thank you for, to the chair. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm a meghívást a mai eszmecserére. Tudom, hogy a parlamentben ma rengeteg minden zajlik egymással párhuzamosan, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki időt szakított erre a mai eszmecserére, és köszönöm ennek a szakbizottságnak, hogy támogatja az emberkereskedelem elleni küzdelmet. Látom a jelenlévők között azokat a képviselőket is, akik már régóta harcolnak az emberkereskedelem ellen. 2016-ban két jelentést készített bocsánat, két állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament az emberkereskedelmel kapcsolatosan. Van egy jogi és politikai keretünk, itt van az irányelv, amely 2016-ban veszítette hatáját. Két jelentést szeretnék bemutatni önöknek ma, azon három jelentés közül, amelyeket az bizottság az irányelvvel kapcsolatosan készített. Az első az emberkereskedelem elleni küzdelemben elért eredményekről szól az Európai Unióban, a másik pedig az irányelv végrehajtásáról szól, a harmadik pedig a um, felhasználói jelentés. A parlament nagyon nagy érdeklődést mutatott a jelentések iránt, mindjárt kezdem is azok bemutatását. Először azonban szeretném elmondani, hogy az eddigi stratégia véget ért. A stratégiában lefektetett lépések közül 38-at sikerült, a 40-ből 38-at sikerült végrehajtani, nagyon elégedettek vagyunk tehát az eredményekkel. Tavaly három nagy tanulmány készült, a nemek közötti egyenlőségről, a megelőzésről, a finanszírozásról, a finanszírozásról egyébként a, pre, a prezentáció vége felé szólok még néhány szót. Az első stratégiát 2012-ben fogadtuk el, azóta máig rengeteg minden megváltozott, itt volt a pénzügyi válság, itt voltak a migrációs kihívások, egyre több a transnacionális biztonsági kockázat, ezek mind-mind az emberkereskedelemre kihatással voltak, beleértve az áldozatok kiszolgáltatottságának növekedését is. Tudjuk, hogy a jelenség folyamatosan változik, tudjuk, hogy jelenlegi helyzet ahhoz vezetett, hogy észak afriká az észak-afrikaiak és a közel-keletiek között többen válnak az emberkereskedelem áldozatává. Az embercsempészek modus operandia megváltozott, a migrációs válság kapcsán a szexuális kizsákmányolás is növekedett. Tudjuk, hogy a földközi tengeri útvonal az emberkereskedők és csempészek szempontjából egy fontos útvonal, és tudjuk, hogy az emberkereskedelem nem csak a szervezett bűnözéshez kapcsolódik, hanem az irreguláris migrációhoz is. Az alapvető jogok kartája kimondja azt, hogy ez az alapvető jogok megsértésének tényelását is kimeríti. Hol tartunk most? A 2016 utáni emberkereskedelemre vonatkozó keretet az Európai Migrációs Agenda, az Európai Biztonsági Agenda is említi, valamint az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai stratégiája, az emberi jogi és demokráciára vonatkozó cselekvési terve, valamint a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó külpolitikában megvalósítandó menetrend és, valamint a stratégiai, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiai fellépés is mind-mind kiemeli az emberkereskedelem elleni küzdelem fontosságát, illetve a szükséges lépéseket. Mit mond az Europol? Az Europol múlt hónapban egy értékelést tett közé, mi szerint az emberkereskedelem az Európai Unióban továbbra is egy kulcsfontosságú fenyegetés. Nem fogom most részletesen elmondani, hogy az Európol erről hogyan gondolkodik, ez a jelentésben is szerepel, de tudjuk azt is, hogy az emberkereskedeleme a, az Európai Unió szervezett bűnözéssel kapcsolatos stratégiájában kiemelt szerepet kap. A tagállamok, az Európol és az Európai Bizottság is tehát egyaránt úgy értékelik, hogy ez egy prioritás. Ennek kontextusában, ennek háttere előtt fogunk további lépéseket foganatosítani. Az Európai Parlament jelentést készített a 2011-es irányelvről. Ennek háttere előtt szeretném önöknek a, az átültetésről szóló jelentésünket bemutatni. Ez az első ö, büntetőjogi eszközünk a Lisszaboni szerződést meg, ö, után, azt hiszem büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen innovatív, korszerű, koherens eszközt teremtettünk, amely a védelemmel, a megelőzéssel és a büntetéssel is foglalkozik. Az átültetésre vonatkozó határidő 2013 áprilisában járt le, és minden tagállam arról számolt be, hogy teljes körön átültették az irányelvet. 2016-ban készült jelentésünk tehát csak az átültetésről szól, nem a végrehajtásról ezt szeretném kiemelni. Természetesen folyamatosan nyomon követjük a, a teljes körű végrehajtásra vonatkozó ö, nemzetállami eljárásokat is, hogy a szükséges, akkor kötelezettségszegési eljárást indítunk. Az Európai Bizottság természetesen továbbra is támogatja az irányel végrehajtását a tagállamokban, és együttműködünk a tagállamokkal ezen a területen. A jelentés kitér azokra a nemzetállami intézkedésekre, amelyekről a tagállamok értesítették az Európai Bizottságot. Volt egy átöltetési tanulmányunk, és a tagállamokat teljes körülön megkérdeztük a folyamat során. Konzultáltunk a tagállamokkal. Mit tudunk az irányelv átültetéséről? Nem fogok minden egyes lépésről beszámolni, amit az Európai Bizottság tesz, a az időkeret miatt, csak szeretném kiemelni azt, hogy mit tudunk biztosan. Mindenképpen szükség van a gyermekvédelmi intézkedések megerősítésére. Ez egy nagyon aktuális téma, és a parlament több képviselője is már többször is kiemelte ennek fontosságát. Több munkára van szükség a gyermekekkel kapcsolatosan, növelni kell a védelmet, főként a büntető eljárások előtt és alatt, illetve akkor, hogyha gyermekek váltasz, váltak áldozatává egy-egy bűncselekménynek. Láthatjuk tehát, hogy a gyermekekkel kapcsolatosan sokkal többet kell tennünk, sokkal inkább középpontba kell helyeznünk az ő jogaikat és érdekeiket. Továbbá szükség van arra, hogy az áldozatot ne büntessük. Az áldozatot nem szabad megbüntetni azért, mert kényszerítették őket adott esetben, hogy akaratuk ellenére elkövetsenek egy bűncselekményt. Emlékeztetnünk kell a tagállamokat arra is, hogy az áldozat beleegyezése irreleváns, hogyha emberkereskedelemről van szó. Jobban oda kell figyelni az áldozatoknak nyújtott segítségnyújtásra és védelemre, valamint a családtagok védelmére is, és végül, de nem utolsó sorban hozzáférés a feltétel nélkül támogatáshoz. Az Európai Bizottság az ügynökségekkel együtt sokat tesz ezen a területen, de hogyha szükség van rá, akkor később részletesebben is beszélek majd erről a témáról. Többre van szükség a kompenzáció, illetve jóvátétel területén, emellett szükség van képzésekre, tájékoztatásra, a köztisztviselők továbbképzésére, még sajnos egyenlőre nem teszünk eleget ezen a területen. Hogy ezt a részt rövidre zárjam, tudjuk, hogy a tagállamok nagyon lényeges lépéseket tettek, ezt el kell ismerni, de még rengeteg mindenre lenne szükség a továbbiakban. Támogatni fogjuk a tagállamokat, és továbbra is monitorozzuk az irányelv átültetését, kötelezettségszegési eljárásokat indítunk, hogyha erre szükség van, és azon gondolkodunk, azt fontolgatjuk, hogy iránymutató társokat dolgozzunk ki az irányelv gyakorlati végrehajtására vonatkozólag. A jelentés természetesen hozzáférhető, a parlamentnek is eljuttattuk. És az irányelv vonatkozó bekezdése rendkívül bonyolult, hiszen a 23,1 az úgy átültetési intézkedésekről szól, a 23.2-es pont pedig arról szól, hogy a létező nemzeti jogi keretet fel kell mérni, arra vonatkozólag, hogy az emberkereskedelem esetében milyen megelőző intézkedésekre van szükség. Erre a cikkre támaszkodva, valamint a 18,3-as cikkre támaszkodva, amely azt kéri a tagállamoktól, hogy legalább fontolják meg az intézkedéseket, hogy az emberkereskedelmet bűncselekménynek nyilvánítsák, 2016. szeptemberében egy jelentést tettünk közzé. Először is a létező nemzeti joganyagot áttekintettük az emberkereskedelem kriminalizálására vonatkozóan, Azonban nem vizsgáltunk más nem jogalkotási intézkedéseket, és nem vizsgáltuk azokat a jogalkotási intézkedéseket, amelyek nem vonatkoznak ezen cselekmények kriminalizálására. Kérdőívet küldtünk ki a tagállamoknak 2016 májusában, rengeteg nagyon hasznos információt kaptunk a civil, a civil szervezetektől, szeretném ezúton is kiemelni, mennyire fontos munkát végeztek, különösen az EU Civil Society Platform. Ennyit a módszertanunkról. Azt látjuk, hogy a tagállamok egyébként nagyon különböző gyakorlatokat követnek, jogosan mondják a tagállamok azt, hogy hát még túl korai felmér, felmérni az irányelv hatását, hiszen az átültetés határideje 2013-ban volt, az átültetési intézkedéseket végrehajtották, foganatosították, de egyelőre még nem lehet ennek a hatását felmérni. Mindössze tíz tagállam nyilvánította bűncselekménynek az emberkereskedelmhez kapcsolódó szolgáltatások sorát, és 14 tagállam nem nyilvánította a különböző kizsákmányolási formákat bűncselekményé, és három, csak egyet, három tagállam csak egyetlen, csak három, a kizsákmányolásnak csak három formájára mondta ki, hogy bűncselekmény. Mégis akkor is, hogyha nem kriminalizálják az ilyen szolgáltatások felhasználóit, az áldozatokat gyakran megerőszakolták, mentális, fizikai zaklatásnak tették ki, és um, sértették a szabadságukat, a szexuális önmeghatározáshoz való jogukat és a testi integritásukat, épségüket. Szeretném elmondani, hogy az emberkereskedelem a szervezett bűnözés egyik legelterjedtebb formája ma. Több mint 21 milliárd éves nyereségre tesznek szert az emberkereskedők évente. Ez egy hatalmas profitot hozó ágazat, az illegális ágazatok szempontjából is, de néhány legális ágazat szempontjából is. Az emberkereskedelemre azért kerül sor, mert van kereslet ezen szolgáltatások iránt. A migráció nagyobb kapcsolat, erősebb kapcsolatot teremtett az, a migrációs hullámok és az emberkereskedelem között, 11 ezer nő és lány kényszerült arra, hogy Nigériába, Líbián keresztül induljon el Olaszországba, és így váltak emberkereskedők áldozatává Európában. És ez egyetlen egy év leforgása alatt történt. Matekozzunk egy kicsit. Ha egy év leforgása alatt 11 ezer lányról és nőről szereztünk tudomást, és ezek csak a regisztrált esetek, akkor ne is gondoljunk bele, hogy az elmúlt három év során hány eh, nő, illetve lány vált ennek eh, áldozatává. De mondjuk azt, hogy naponta legalább tíz lány, illetve nő vesz igénybe ilyen szolgáltatásokat, és vegyük alapul azt, hogy három, mondjuk azt, hogy 300 napból áll egy év, hát akkor szorozzuk fel, és mondjuk azt, hogy 32-40 euró egy-egy ilyen szolgáltatás. Hát hol ez a pénz? Az Európai Bizottság szempontjából a legnagyobb prioritás az, hogy ezt a pénzt nyomon kövessük. Értsük meg, hogy hol van ez a pénz a keres, az emberkereskedelmi láncolatban. Hiszen ez nem csak arról a 30-40 euróról szól, ami egy felhasználó és az áldozat között gazdát cserél. Van egy, vannak csempészek, akik az embereket szállítják, aztán vannak más egyéb közvetítők a láncolatban. Vannak olyan személyek, akik egyszerűen csak úgy tesznek, mintha nem lenne tudomásuk arról, mi történik, és szállást biztosítanak az érintettek számára, és sorolhatnám még. Tehát fel kell vetnünk a kérdést, hogy ki profitál mindebből, és azt is tudni kell, hogy ki vásárolja meg ezeket az embereket, hiszen itt világosan emberkereskedelemről van szó. Ezek fiatal lányok az ut- utcákon. Mi történik tehát ezekkel az emberekkel? Miért mondom ezt? Azért, mert hogyha nem sikerül kriminalizálni azokat, akik eh, tudva levőleg használják az emberkereskedelem áldozatainak szolgáltatásait, akkor milyen üzenetet fogalmazunk meg a társadalom felé? A büntetlenség kultúráját tesz, teremtjük meg? Azt mondjuk, hogy ez így rendben van? És persze a legegyszerűbb azt mondani, hogy igen, nehéz bizonyítani itt bármit is. Néhány ügyészt kérdeztem meg, akiket nagyon tisztelek egyébként szakmailag. Hát ők azt mondták, hogy nevezünk meg csak egyetlen egy olyan súlyos bűncselekményt, amelyet, amely esetében könnyű bizonyítás. Szerintem minden súlyos bűncselekmény esetében nehéz a bizonyítás, de ok ez arra, hogy ne alkossunk meg felelő jogszabályokat? Szerintem ennél jóval messzebbre kell menni. A bizonyíték előteremtésének nehézsége nem szükségszerűen indokolja azt, hogy egy adott magatartást ne nevezzünk bűncselekménynek, tehát zárásképpen. A tagállamok között vannak különbségek, biztosítanunk kell, hogy ne terjedjen el a büntetlenség kultúrája, mint normatív értelemben, mint pedig olyan értelemben is, hogy elrettentő. Elrettentő tényezőket teremtsünk. Meg kell értenünk, hogy kik az elkövetők, és meg kell értenünk azt is, hogy kik a szolgáltatások igénybevőik. És ne egyszerűsítsük le a, a helyzetet. Vannak olyan, vannak formális rekrutáló ügynökségek, vannak nemzetközi ellátóláncolatok. Az emberkereskedelem egy egész üzleti láncolatot jelent, és nem csak bűnszervezetek azok, akik kizsákmányolják az áldozatokat, tehát amikor jogszabályokat teremtünk, akkor tudni kell, hogy mire, vonatkoz, mire kell vonatkozni a jogszabálynak, és kivel szemben akarunk fellépni a jogszabály révén. A jelentésnek a célja tehát az volt, hogy elérjük azokat a célkitűzéseket, amelyeket az irányelv is lefektet, és amelyek arra vonatkoznak, hogy csökkentsük a keresletet, és megakadályozzuk az emberkereskedelmet. Hogyha szükséges, akkor az Európai Bizottság további értékeléseket követően megfelelő jogalkotási javaslatokat fog előterjeszteni. Mielőtt befejezném, szeretnék valamire kitérni, amit önök a parlamenti válaszok, illetve kérdések során és a meghallgatások során is többször felvetnek. Pénzről beszéltünk az imént, illetve beszéltem én. Az adófizetők elvárják, hogy az adópénzekből megfelelő szakpolitikát teremtsünk az emberkereskedelem ellenében. Megnéztük, hogy az a forrásokat eddig a projektekre vonatkozólag hogyan használtuk fel 2012 és 2016 között, mit finanszíroztunk, mi az, ami működött, megnéztük, hogy mit tett a bizottság az elmúlt évek során, ki volt a kedvezményezett, mekkora finanszírozást kapott, mi volt az eredménye, és más releváns aspektusokat is megvizsgáltunk. Azt akartuk kideríteni, hogy hogyan tudjunk jobban teljesíteni, hogyan tudjuk biztosítani a koherenciát, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a pénzt megfelelően költjük el is eredményesen. 321 projektet találtunk, 156 millió euró elköltésére bukkantunk, és ez a pénz nem, ebből a pénzből nem költöttünk semmit a migrációs válságra. 2004-től kezdődően tehát 160 milliót költöttünk körülbelül e probléma kezelésére, különböző projektek révén. A projektek 57%-át civil szervezetek vezették, szerintem ez siker, A pénznek a több mint a felét tehát civil szervezetek költötték el, ők valósították meg a projektet, projekteket, szerintem ez nagyon pozitív. Rengeteg pénzt kaptak a nemzetközi szervezetek, és nagy projekteket is sikerült finanszírozni. 40 fő kedvezményezettünk volt, ők öt vagy még ennél is több projektet, projekthez kaptak finanszírozást, szerintem ezt jobban meg kell vizsgálnunk. Egy további érdekes adat, hogy e nagy kedvezményezettek közül nyolcan több ízben is kaptak támogatást, ebből öt NGO volt. A pénz legnagyobb része Ausztriába vándorolt, ami a százalékos arányokat illeti, de oda kell figyelni erre az adatra, illetve óvatosnak kell lennünk, hiszen Ausztriában rengeteg nemzetközi szervezet székhelye található. Egy olyan adattal zárnám, ami szerintem nagyon beszédes, és nagy mértékben hozzájárult e jelentés hasznosságához. A finanszírozás 56%-a különböző a, különböző kizsákmányolási formákhoz kapcsolódott. Azonban a munka céljából történő kizsákmányolás esetében jóval több projektet finanszírozunk, finanszíroztunk, mint a szexuális kizsákmányolás esetében. A szexuális kizsákmányolás esetében indult a legkevesebb projekt, és ez kapta a legkevesebb, legkisebb finanszírozást. Ez nagyon aggasztó. Miért? Mert az összes tendencia, az összes adat a különböző szervezetektől arra mutat, abba az irányba mutat, hogy a szexuális kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelem az emberkereskedelem legelterjedtebb formája, és az áldozatok két harmadáért felel. A finanszírozásnak mindössze egy vagy két százaléka irányult a nők és gyermekekkel kapcsolatos emberkereskedelm felszámolására. Szerintem nagyon körültekintően kell majd megteremtenünk a jövőbeni politik- szakpolitikai keretet a célkitűzések szempontjából és a projekteknek kevesebb, mint 20%-a nem specifikus mindjárt lezárom a mondandómat, mindjárt befejezem. Számunkra ez az elszámoltathatóságról szólt. Úgy gondolom, hogy az elszámoltathatóság területén még nagyon sokat teendőnk. Az elszámoltathatóság esetében arra gondolok, hogy mit teszünk és mit mondunk. Mit mondunk? Azt látjuk, hogy itt van egy nagy kosár, nagyon menő ez, ez az eljárás, rengeteg válság dúl Európa szerte, úgyhogy ez most tényleg nagyon divatos. Modern kora rabszolgaság, emberkereskedelem, kényszermunka, ezeket mind-mind egy kosárba dobáljuk, és van egy csomó olyan fogalmunk, amely jogilag nem is körülhatárolt. Ez mind szép és jó, de hogyha az áldozatokat megfelelően meg akarjuk védeni és meg akarjuk büntetni, az elkövetőket, akkor jogszabályokra van szükség, és világos definíciókra, és nem lehet egyszerűen csak összemosni egymással ezeket a fogalmakat. Emberkereskedelm, embercsempészet, kényszermunka, modernkori rabszolgaság. Nagyon körültekintően kell ezeket a fogalmakat használni. Ha nem azonosítjuk megfelelően a problémát, akkor nem is tudjuk azt megoldani. Tehát önöktől azt kérem, hogy önök is ilyen körültekintően használják a, ezeket a fogalmat, fogalmakat. Ha az ember kinyit egy újságot, az el benne az egyik címben, hogy ez az ember kereskedelemről szól. Aztán kiderül a cikket elolvasva, hogy ez kényszermunkáról szól és egyebekről. Nagyon fontos tehát, hogy a fogalmakat megfelelően használjuk, hiszen máskülönben nem tudjuk a problémákat sem kezelni. Egy 2016 utánra vonatkozó szakpolitikai kereten dolgozunk most, ezt már több ízben is elmondtam. Nem tudjuk még pontosan, hogy ez milyen formát ölt, nagyon keményen dolgozunk ezen az Európai Bizottságban. Nagyon intenzív konzultációkat folytattunk az érdekelt körökkel, és továbbra is ezt tesszük majd. Köszönöm Önöknek az Európai Parlament állásfoglalásait egyébként, mert szerintem nagyon fontos részét képezik a munkánknak és szerintem eh, gondoljunk együtt eh, az emberkereskedelem áldozataira, akiket eh, tavaly azonosítottak nyolc éves kortól fölfelé. Tudjuk, hogy kik az áldozatok, nyilván azok az áldozatok, akik a legkiszolgáltatottabbak. Tegyük fel együtt a kérdést, hogy ki profitál a kizsákmányolásból, kinek válik ez előnyére, mit teszünk annak érdekében, hogy a felhasználókat, a bűnözőket, az elkövetőket megfelelően megcélozzuk, hogyan tudjuk a pénzt nyomon követni, kik a legkiszolgáltatottabbak, fiúk, lányok, de nem csak ők, és hogyan lehet az, hogy ez a nyereség, ez a profit tovább gerjeszti a keresletet. Ezek a kérdésfelvetések fogják az Európai Bizottság munkáját is irányítani, elő segíteni az elkövetkezendő években. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani, és megnyitom a lehetőséget a vitára. Márina asszony az első hozzászóló. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Működik a tolmácsolás? Köszönöm szépen e, ezt a e, prezentációt, ez nagyon e, hasznos volt, egyetértek teljesen, hogyha nem nevezzük meg, megneve, nem nevezzük meg megfelelően a dolgokat, nem nevezzük nevén a dolgokat, akkor nehéz ezek ellen küzdeni. Működik a tolmácsolás? kérdezi a hozzászóló. you have it? Est-ce que vous avez? Ok, vous avez la, tra la traduction? Non? <laughs> ok, est-ce que, est que vous entendez Non <laughs> Ok, merci. Köszönjük szépen, akkor most működik. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első, ezt ön említette, a migrációs jelenséget. A migráció során minden formával szembenézhetünk, amelyekről ön beszélt, tehát az embercsempészek, a, az embercsempészet, a mm, kényszermunka, a kizsákmányolás, a szexuális kizsákmányolás, aztán a sebezhető ö, csoportok, a gyerekek, a kísérlet nélküli ö, kiskorúak, a nők, tehát rendkívül komplex jelenségekről van szó, Úgyhogy az csempészet témájával itt nagyon fontos szembenézni ezzel. Azt gondolom, hogy a migrációval különösen foglalkoznunk kell ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk. Mit gondol ön azokról az egyezményekről, amelyeket a tagállamok az Európai Unió kötött az Európai Unión kívüli országokkal, Törökországgal például, vagy Olaszország most akar Libiával egyezményt kötni, olyan országokkal, amelyek a Genfi egyezményt nem tartják be és amelyek nem tartoznak a mi irányelveink határja alá, de a nemzetközi emberjogi egyezmények alá sem. Úgyhogy kérdezem, eh, hogy a tagállamok, amelyek ilyen egyezményeket kívánnak kötni a harmadik országokkal, mit tehetnek annak érdekében, hogy egy olyan garanciát kapjanak, hogy ezek a problémák, amelyek a migráció áldozataivá vált személyekkel kapcsolatban felmerülnek, hogy őket véd, valahogyan védeni tudják tehát a sebezhető személyek kihasználása, eh, ez az első részre vonatkozó kérdésem, amely a másik, másik részt illeti, a sajtóban nemrégében beszámoltak arról, de ez már 2015-ben is felmerült, volt tehát egy cikk, a Szicíliában a mezőgazdaságban dolgozó romániai nőkről, akik Európán belül mozoghatnak, de egyrészt a munka áldozatai, olyan szerződéseket kötnek velük, amik nem igazán tartják be az európai sztendereket, illetve a, az szexuális kizsákmányolás áldozatai jobbá sorban vannak, mint a 19. században. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt számukra az ember kereskedelem problémája is felmerülhet, tehát az irányelvek, amelyek egyébként 2013 óta kötelező érvényűek, ezeket teljesen megkerülik. Hogyan lehet ezeknek a személyzéknek segíteni, hogyan lehet őket megvédeni a meglévő irányelvek keretén belül. Köszönöm szépen, Björk asszony, hogyha esetleg tudnának rövidebben hozzászólni, az nagyon jó lenne, mert nagyon sok eh, napi rendi pontunk van még. I got, I got the, eh, <laughs> the message. Uh, I first want to thank, uh... Köszönöm szépen. Először szeretnék köszönetet mondani az Európai Unió embercsempészet elleni koordinátorának. Nagyon átfogó beszámolót kaptunk. Én azt remélem, hogy az Európai Bizottság, eh, az önök biztosa, eh, Avramopoulos biztos, eh, vagyis hát a mi biztosunk, ugye sikerül neki előrelépni, Jurova asszonyjal együttműködve, és egy új stratégiát kidolgozva. Én nagyra értékelem ezt a prezentációt, hogy milyen területeken van még szükség előrelépés a gyermekek jogainak védelme, az áldozatok meg nem büntetése, stb. Emellett a felvetett információkat én is aggodalommal figyelem, gyakran mindent egy kalap alá vesznek, holott nagyon fontos a nemek szerinti megosztás, hogyha szeretnénk valamilyen eredményre jutni, és őszinték akarunk lenni, akkor részletesebb információkra van szükség az emberi jogokra, az nők jogaira és a áldozatok védelmére kell helyezni a jövőbeni stratégiát. Nem mondom, hogy a, hogy a bűnüldözés ne lenne fontos, de hogy is nem, de e, ezekre a témákra is koncentrálni kell, ha választani kell. Maria Arena beszélt a migrációról. Láttunk nigériai nőket, akik egyértelműen embercsempészet áldozatai voltak, őket visszaküldték kettős e, büntetéshez, tehát Olaszországból Nigériába küldték őket vissza. Ezzel kapcsolatban nagyon világosan kell fogalmaznunk. Emellett fontosság, fontos az, hogy a köve, az jövőbeni stratégiának tartalmasabbnak kell lennie. Nagyon fontos pontosan megnevezni a dolgokat milyen konzervatív társadalomban élünk, hogyha megengedjük, hogy a férfiak a nőket és a kislányokat kihasználják, kizsákmányolják olyan nőket és kislányokat, akik embercsempészet áldozataivá váltak, mindenféle büntetés nélkül. megnevezni a dolgokat már az első lépés. Nagyon fontos, hogy az embereket kihasználó személyek büntetlenségét meg szüntessük. Köszönöm szépen, Nagy Lasszony. Köszönöm szépen. Nekem lenne egy konkrét kérdésem a jelentéstevőhöz. Ön beszélt arról, hogy a tagállamokkal szemben egy olyan eljárást indítanak, amelyek akkor merülnek fel, hogyha a tagállamok túl kevéset tesznek, nem tesznek eleget. Németországban nagyon liberális a prostitú- prostitúciós törvény, ezt nagyon sajnálattal mondom. Minden esetre Németországban ezáltal egy olyan atmoszférát teremt, eh, amely szerint a prostitúció egy ugyanolyan eh, szakma, mint bármelyik más szakma. Eh, természetesen Németországban is létezik az embercsempészet, következményei léteznek, de mégis ez a prostitúciós törvény azt az atmoszférát hozta magával, hogy minél liberálisabb egy törvény, annál több ember csempésznek be egy adott országba. Nagyon fontos lenne Németországgal szemben felvetni ezt a témát, hogy mennyiben támogatják ezzel a liberális prostitúciós törvényel az emberkereskedelmet. Ez érdekelne engem, mert még mindig azt gondolják sokan, hogy a prostitúciót kezelhetjük ugyanolyan szakmaként, mint bármelyik más szakmát. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hannibal asszony, köszönöm szépen ezt az átfogó tájékoztatást az Európai Parlamentnek még mindig az a politikája, hogy támogatjuk az északi eh, modellt, és ez nem változott az legutóbbi mandátum óta. Azt gondolom, hogy itt két dologra kell koncentrálnunk. Már beszéltünk a eh, bűnöldözésről korábban. Én tudom, hogy a bűnöldöző szervekkel önök is kapcsolatban állnak. Egy fontos része ennek az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a tagállamok az embercsempészetet is üldözni tudják. Az embercsempészet önmagában minden tagállamban bűncselekmény, tehát minden bűnöldöző szervnek képesnek kellene lennie üldözni ezt a bűncselekményt nem leszünk képesek kriminális bandákkal, bűnbandákkal felvenni a harcot és a e, e, pénzt e, útját követni, ha csak fel nem veszük, ha csak nem ezt az utat követjük. Azt remélem, hogy a svéd modellt és az északi modellt jobban, tudjuk, elő, jobban előtérbe tudjuk eh, helyezni. Ez az egyetlen eh, módja az kereslet csökkentésének, ami kulcsfontosságú elem. Én azt gondolom, hogy önök kiváló munkát végeznek, és mindannyiunk számára fontos, hogy erről beszéljünk, hiszen elfogadhatatlan, hogy az a támogatásoknak csak 2-3 százaléka megy a szexuális kizsákmányolás ellen küzdő szervezetekhez. A szexuális kizsákmányolás az, ahol a leg, ahova a legtöbb embercsempész, az embercsempészet legtöbb áldozata jut. A helyzet azonban romlott a migrációval, és az ezt körülvevő um, atmoszférával. Köszönöm szépen. Kérem akkor, hogy válaszolja meg a kérdéseket, 5 percet tudok adni. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket, megpróbálok összefoglalóan választ adni. Az első üzenet az, hogy az embercsempészet áldozatainak kétharmada az Europol, a Euro, az Eurostat szerint továbbra is Európai Uniós állampolgárok. Ezt nem szabad elfelejtenünk, hogyha a az áldozatoknak igazságot akarunk szolgáltatni. A embercsempészet áldozatainak nagy része nem migráns, persze e- ennek tudatában is szembe kell néznünk a migrációs problémával. De nem felejtsük el, hogy igazságot kell szolgáltatni mindenkinek, minden áldozatnak, és az ő problémáikat felvetni. Ami az irányelvet illeti, néhány dolgot hadd emeljek ki. Első az, hogy az irányelv nagyon átfogó, ez egy nagyon jó eszköz, nem ezzel van probléma, hanem a végrehajtással feltétel nélküli segítséget akar adni a, e, e, az áldozatoknak, és az áldozatok jogokat e, kaphatnak, bizonyos jogokkal élhetnek. Ehhez az áldozatokat azonosítanunk kell. A jogszabály kimondja például, hogy minden frontlife tisztviselőnek megfelelő képesítést kell kapniuk ahhoz, hogy azonosítani tudják az áldozatokat. Ez így van? Uh, ami az irányelvet illeti, minden rendelkezésünkre áll, hogy megvédjük az áldozatokat, és fellépjünk az elkövetőkkel szemben, de a végrehajtás nem megfelelő még. Fentartható megoldásokra van szükség. Ha a külső dimenziót nézzük, a tagállamoknak nagyon fontos kötelességük az egyéni kockázatelemzés. Kérdezem, hogy ez megtörténik-e? Aztán a visszanem fordítás elvét is tiszteletben tartja az irányelv. Ez tényleg így van? Ezt követik? Ezt végrehajtják? Ezek nagyon fontos és kemény kérdések, amelyeket fel kell tennünk. Tudatában vagyok annak, hogy mi a helyzet Olaszországban a román nőkkel. Hadd mondjam el, hogy ők mind a e, szexuális kizsákmányás és a kényszermunk áldozatai voltak és ez még inkább bonyolítja a helyzetet. Az irányelv rendelkezései tehát már rendelkezés, már itt vannak, működniük kellene. Vannak elvileg nemzeti koordinátorok, akik koordinálják a segítségnyújtást. Tudom, hogy Olaszországban nagyon jó rendelkezések vannak, amilyen az áldozatok kártalanítását illeti. Kérdezem, hogy mennyiben sikerült ezt után követni, és a nemzeti öm, öm, rendszer mennyiben működik, jól működik-e. Mi mind a tagállamoknak adunk támogatást, Olaszország egy nagyon fontos igénybevevő kedvezményezett, de ennél még fontosabb kezdeményezésekre van szükség. Ezek a nők a, a, ezek miért lettek az embercsempészet áldozatai? Kényszermunka miatt, prostitúció miatt, vagy mind a kettő miatt? Én olvastam az újságban ami, a beszámolókat, persze ezt nem kommentálhatom, de rendkívül fontos, hogy a közös európai menedékrendszert is figyelembe vegyük, erről gondolkodjunk, ahol az embercsempészet áldozatai különösen sebezhető csoportnak számítanak, aztán az a speciális garanciák igénylő személyeknek kezelik az embercsempészet áldozataiként menedék kérelmet benyújtó személyeket. Az európai menedék támogató rendszer ben nagyon fontos, hogy az áldozatok azonosításához szükséges ismeretekkel rendelkező személyek dolgoznak a nemzet közi segítségnyújtás elengedhetetlen az áldozatoknak. Gyakorlatilag minden rendelkezésre áll, csak a megfelelő végrehajtás és a megfelelő follow-up nem. Az én véleményem szerint és az érdek és a szereplők érintettek szerint. Ami a bűnöldözést illeti, ami összefügg a hozzászólók megjegyzéseivel. E, az Európai Bizottság számára ez egy nagyon fontos feltétel, mind a büntetés, mind a bűnüldözés, mind a védelem. Nagyon fontos a pénz útját követni, hiszen ez elvezethet minket az elkövetőkhöz. Egyetértek, hogy világosan végig kell gondolni, hogy mit mit csináltunk azokkal, akik a tudásukkal kihasználják a e, személyeket, és itt ne ő ügyfelekről beszéljünk, ezek nem ügyfelek, hanem kihasználók, használók, e, és gyakran visszaélő személyek. A büntetlenséggel szemben fel kell lépnünk, ez elengedhetetlen. E, emellett nagyon fontos a bűnöldözés. Egyetértek Hannibal asszonynal, azt gondolom, hogy nem fogunk nagyon messze jutni, hogyha nem e, e, folytatjuk le az eljárásokat, nem emelünk vádat, és nem ítéljük el a, az, elkövet, az elkövetőket. Ez egy hosszú folyamat. A folyamat egy része, a megelőzés, ez tulajdonképpen az egésznek az alapja, de emellett tudnunk kell azt is, hogy mit csinálunk azokkal, az, akik személy embereket kihasználtak, visszaéltek velük. Nagyon sok munka van még előttünk tehát, még akkor is, hogyha nem szabad szem előtt évesztenünk, hogy az EU Policy Cycle-ban az embercsempészet, ez egy nagyon fontos prioritás, egy Europol is öt prioritása közül az egyik. A tagállamok tehát a munkájuk nagy részét, jelentős részét erre koncentrálják. Ami a finanszírozást illeti, az az alapok 7%-a, vagy a finanszírozási eszközök 7%-a megy a szexuális kizsákmányolás áldozataira, és csak ennek csak egy kis része a nőkre és a gyerekekre. Ez nem felel meg az, azoknak a számadatoknak, amiket kapunk arról, hogy mennyi -e nőt, kislány, de gyakran kisfiút is csempésznek szexuális kizsákmányolás céljából. Azt gondolom, hogy nagyon mm, résen kell lennünk, de még ennél sokkal többet kell tennünk. A német kollégának hadd mondjam, hadd tisztázzak valamit. Németország az irányelv teljes átültetését 2016 novemberében jelezte, ezért a nemzeti eh, rendelkezések átültetését eh, nem eh, tudtuk bevenni a jelentésbe, csak egy részleges megvalósítását Számos dolog már világos. Az első dolog az, hogy az Európai Bizottságnak kompetenciája van, ami a, eh, a felnőttek prostit, eh, prostitúcióra való kihasználásáról van szó. De önmagában a prostitúció esetében nincs kompetenciája. A eh, prostitúció ez egy nagyon magas kockázatokkal rendelkező tágazat, ez nem mi mondjuk, hanem a bűnüldözés, és az Európol, tagállami bűnüldöző szervek és a Európol. 2016-ban is hangsúlyozták ezt. Amit mondhatunk az az, hogy szinte minden eh, szexuális kizsákmányolás céljára eh, csempészett személy, hogy utaljak egy eh, vezető német bűnöldöző szemére, tehát minden szexuális kizsákmányolás céljából csempészett személy a prostitúcióban dolgozott, tehát ezt nem szabad ignorálni, nem lehet ignorálni ezt a tényt. És emellett e, emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy a migrációs válság, a migrációs tragédia, ez egy tragédia minden személy számára, aki e, átlépi a határt, e, főleg azok számára, akik kizsákmányolás céljára csempészett személyek. De ne felejtsük el, hogy Európai Unió által szervezett hálózatok által működtetett bandákban a csempészett személyek nagy része európai állampolgár. Úgyhogy mindenki számára, tehát mindenkit mindenkire oda kell figyelni, minden áldozatra oda kell figyelni, és jogi tisztállátás elengedhetetlen, nem lehet csak a kommunikációs eszközökre hagyatkozni. Köszönöm szépen. Už jūsų iš tikrųjų labai puikia informacija, už labai profesionalius atsakymus, nes mums iš tikrųjų tai yra labai... Köszönöm szépen ezt a kiváló áttekintést, amit kaptunk, és a válaszokat is. Köszönöm szépen. Dabar tęsim toliau mūsų. Köszönöm szépen, most pedig folytatjuk a hetes napi rendi ponttal az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottság a 61. ülésének eredményei a nők gazdasági szerepvállalása. Nagyon örülök annak, hogy itt üdvözölhetem az ITUK esényelőségű osztályának vezetőjét, e, és a nők gazdasági szerepvállásának növelésével foglalkozó magas szintű ENSZ munkacsoport helyettes tagját, e, Csidi King asszonyt, meg is adom a szót, tessék. <coughs> Just about caught of it. It was my, my cue, that was my cue to start the presentation. Um... Köszönöm szépen. Um, azt szeretném kérni, hogy vetítsék ki a e, diáimat, és köszönöm szépen, hogy fogadtak a Femszakbizottság részéről. E, önök is tudják, hogy az ENSZ e, ülése, e, éves ülése New Yorkban volt, a nők helyzetével foglalkozó bizottság ülése New Yorkban volt, és ennek az eredményeit szeretném megosztani önökkel. Egy magas szintű panel is panelt is összehívott az ENSZ előző főtitkára, hogy felgyorsítsuk a fenntartható fejlődés célokat. Tehát ez egy nagyon fontos panel volt, amelyet az legutóbbi ENSZ, az előző ENSZ főtitkár hozott létre. Ez egy nagyon átfogó, eh, több ágazatot átfogó képviseletet tett lehetővé, kormányok, szakszervezetek, önálló vállalkozók, stb. Eh, számos civil társadalmi szervezet, Oxfam, a nők a nem eh, formális munkaviszonyban, számos kormány, és a társelnök a kosztorikai elnök volt másik társának pedig Ágia Swiss um, vezérigazgatója, tehát az üzleti ágazat is jelen volt. Számos multinacionális intézmény is, az IMF például és a Világbank a panelben dolgozó szem, vagy ö, előadó személyek, tehát nagyon ö, ö, átfogó háttérrel, sokszínű háttérrel rendelkeztek, ez emiatt, hát ez egy nagyon gazdag panel volt, de nem volt egyszerű a munka. Az első panel jelentés, amely egy elég hosszadalmas dokumentum volt, a 2016-os ENSZ közülésen mutatták be. Ez azt mutatta, hogy hét motorja van a nők gazdasági szerepvállalásának az erősítésének, ezt ezen a képen láthatják, és négy munkaterület, amelyen amelyek összekapcsolódnak. Informális munkavállalás, formális eh, munkavállalás, mezőgazdaság és a nők által vezetett eh, vállalkozások. A formális és informális gazdasági ágazatok között együttműködés eh, vagy kapcsolat nagyon fontos. A mezőgazdaság rendkívül informális volt korábban, és most már formalizálódik. A, az elvek a következők, hogy a fenntartható fejlődési célok kulcsfontosságú mantrája az az, hogy a legszegényebb és a leginkább marginalizált eh, nőkre, női csoportokra kell koncentrálni, hogy elő, előre tudjunk lépni. A CSW-n márciusban eh, kiadtunk egy dokumentumot, eh, a négy munkaterületre és a hét motorra koncentrál. A CSV-n akartuk ezt eh, közzétenni, de aztán sajnos törölni kellett ezt az eseményt, egy időjárási esemény miatt, de most ezt közzétettük a weboldalon. Ami nagyon érdekes volt ezzel a jelentéssel kapcsolatban, az az, hogy nagyon nagyban a makrogazdasági politikákra koncentrált, a gazdasági körülményekre koncentrált. Ezt az első jelentésben ezt érintettük, de nem mentünk bele a részletekbe. Nagyon fontos volt a, a CSV 61 következtetéseibe ezt belefoglalni. Mint szakszervezeteknek vannak kulcsfontosságú prioritásaink, így mérjük a munkát, tehát a jó eredményeket. Az egyik a tisztességes munka, és az ILO tisztességes munka agendája. Beszélhetünk erről a változó világ kontextusában, annél, de hangsúlyt kell helyeznünk a tisztességes munkára. Aztán a nők és a, gyerm- a lányok számára a jó minőségű közoktatáshoz való jogra is szerettünk volna koncentrálni, ez is elengedhetetlen. És szerettünk volna nagyobb elkötelezettséget a, a fizetések közötti különbségek megszüntetésére. 2017-ben még mindig elég erős ez a gender pay gap, tehát a fizetések közötti, bér közötti hézag nagyon fontos, hogy ezt megszüntessük. Aztán szerettünk volna, akartunk beszélni a minimális bérről, a az egyetemes szociális védelemről, a szociális és gazdasági, a nők munkájának a szociális és gazdasági értékének növeléséről, és a munkahelyi, munkahelyi szegregáció megváltoztatásáról, megszüntetéséről. Szerettük volna, hogyha elismerik az ápolás, a gondozásban folytatott munkát, a nőket, nők számára lehetővé tenni azt, hogy nagyobb szabadidőt kapjanak. Látom itt, hogy vannak itt képviselők, akik a gyermeküket behozták az ülésre, tehát ezt is figyelembe kell venni, hogy hát ezeket a mindennapi életnek az aspektusait. E, emellett azt is, hogy a nemi alapú erőszak még mindig az egyik legsúlyosabb, a legsúlyosabb diszkrimináció és erőszakos cselekmény. Azt hiszem, hogy ezzel le is zárhatom e, az előadásomat. Azt kérték, hogy rövidre fogjam, úgyhogy ennyiben is hagynám. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Akkor most megadnám a szót Koszlovszkájevics asszonynak. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za e, tę wypowiedź. Köszönöm ezt a beszámolót. Az a szerencsért, hogy jelen tudtam lenni az ülésen ebben az évben, és itt most a az ülés következtetésére, végkövetkeztetésére szeretnék utalni, mégpedig két-három szempontra. Az első, el kell mondanunk, hogy az Európai Parlamentben a szélesebb körű mutatókkal kapcsolatosan dolgozunk, amelyek a gazdasági különbségekről szólnak a férfiak és nők között, akár a nyugdíjak területén is. A, az ülés alatt beszéltünk erről, és a nyugdíjak területén tapasztalható különbségek ot tesznek ki európai szinteken. Képzeljük el a kevésbé fejlett gazdaságokban, mekkora különbség van. Ez a nyugdíjak területén tapasztalható különbség talán még jobb mutató lehet, mint a bér szakadék, a bérek között kimutatható különbség. Egyes esetekben nincs is garantált nyugdíj. Nagyon sok vita során megértettük, hogy ez egy nagyon fontos téma, a nyugdíjak területén tapasztalatok különbségek, ezek ugyanis sokkal nagyobbak, mint az óradiakban, vagy a bér területén tapasztalható különbségek. Ugye itt bérről is szó esett, mint szociális védelem eszközéről, elindulhatunk ebbe az irányba, de azt is jelezni kell, hogyha a nyugdíjak területén megvizsgáljuk a különbségeket, a fő oka ezen hatalmas különbségeknek az, hogy a nők kevésbé vannak jelen a munkaerőpiacon. Kevesebbet dolgoznak a nők, a gyermekekkel foglalkoznak, a szakmai pályafutásuk rövidebb, és ezt a szakadékot, ezt a hézagot nem lehet lefedni a minimálbérrel. Az összes politika, amelyet amelyek lehetővé tennék, hogy a nők nagyobb mértékben legyenek jelen a munkaerőpiacon, most azok nagyon lényegesek. Ugye a másik téma az erőszak, beszéltünk a házasságon belüli erőszakról, a kisebb, kiskorúak sérelmére elkövetett erőszakról. Az erőszak egy általános jellegű probléma. Kár, hogy a végkövetkeztetésekben nem történik utalás az isztambuli egyezményre, amely egy kedvező jellegű eszköz. Általában nem említik az ENSZ-en kívüli egyezményeket ezen végkövetkeztetésekben. Mégis vannak olyan dokumentumok, amelyekre fontos lenne utalni, így például az isztambuli egyezményre, amikor az erőszakról esik szó. A harmadik téma az oktatás minőségének szintje. Nagyon sokat beszéltünk erről a tartózkodásunk ideje alatt. A digitális szakadék már jelenleg is az Európai Unióban, ahol nagyon jó a hozzáférés az oktatáshoz, a férfiak és a nők szemre egyaránt. Mégis kevesebb nő végez felsőfokú tanulmányokat, és a statisztikák szerint már ami a modern technológiák használatát illeti, az elektronikus bankolás, az elektronikus kereskedelem, az e-learning, az e-orvoslás. Most láthatjuk, hogy ezen területeken a nők akár 10%-os lemaradásban vannak ezen eszközök használatát, illetően a férfiakhoz képest. Noha ezek az eszközök sokat könnyíthetnének az életünkön, és logikus oka annak, hogy a nők miért használják ki sokkal kevésbé ezeket az új lehetőségeket. A nők kevésbé használják a digitális gazdaságot, csak a startupok 4%-et indítják nők, csak 4% női menedzser van a digitális ágazatban. Tehát ez egyfajta múltbeli imázs képét vetíti a világ felé, hogy a nők nem vesznek részt ezekben az ágazatokban. Ugyanakkor itt egy új világ teremtődik időközben. Tehát ez a digitális szakadék már jelenleg is jelentős, túl a digitális ágazaton magán. És miért is növekszik tovább? Az ágazat növekszik, de az új foglalkoztatottak szinte mind férfiak. Új szakpolitikákra lenne szükség ebben az ágazatban, figyelmet kell fordítanunk erre, tekintettel a lefolytatott vitákra, elmondhatom, hogy ez egy kihívást jelent a jövő szempontjából. Fontos, hogy a digitális szakadék jelenségének tudatában legyünk. Köszönöm. Mondjuk a vannak. Köszönjük, Monika Váne. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon szépen köszönöm King igazgatóasszonynak, hogy itt van velünk ma. Én is az Európai Parlament delegációjának tagja voltam. Másod ízben vettem részt a az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának ülésén. Az Európai Parlament egyébként egy nagyon határozott, erős állásfoglalást fogadott. El remélem, hogy az Európai Parlament állásfoglalás az önmunkája szempontjából is hasznosnak bizonyult. Tavaly is és az idén is nagyon lenyűgözött az, hogy mennyire megerősíti az embert az, hogyha más nőkkel dolgozhat együtt a világ különböző régióiból, nagyon fontosnak tartom az ilyesfajta kapcsolatteremtést és fenntartást, másrésztről pedig nagyon aggasztott az, amit hallottam a jelenlegi helyzetről. Az egyik legelterjedtebb téma akár szakértőkkel, vagy civil szervezetekkel, vagy aktivistákkal beszélgettünk, az volt, hogy most mennyire visszaesett a nők helyzete. Az általános tilalmi szabály, a Global Gag Rule volt az egyik legégetőbb téma. Egy globális alap létrehozása merült fel, mint ötlet, hogy segítsük az érintett civil szervezeteket, hiszen ez nem csak az abortuszról szól, hanem az a családtervezésről általában. Egy nagyon széles körű probléma ez. A kérdésem az, hogy önök hogyan értelmezik a hatást tekintettel erre a nagyon nehéz kontextusra, amely újonnan kialakult. A nemek közötti egyensúlyt figyelembe vévő költségvetés tervezéssel kapcsolatos megfogalmazást nagyon jónak tartom, ami pedig a a migránsok, a menekültek helyzetét illeti, elnézést, hogy nem fogalmazok olyan szabatosan angolul, mondja felszólaló, de az angol nem az anyanyelvem. Tehát, gondolja-e azt, hogy esetleg valamilyen módon fel tudunk lépni a visszaeséssel szemben, vagy úgy gondolja, hogy jobb a helyzet, mint korábban szám, számítottunk volna rá. Végezetül volt egy nagyon érdekes találkozónk Gutierrez ENSZ főtitkárral, aki egy nagyon érdekes elemzést adott a helyzetről. Elmondta, rengeteg érdekes dolgot mondott, de ez is nagyon érdekes volt, nevezetesen, hogy nem a szabályokkal, illetve a jogszabályokkal van gond, hanem a végrehajtással. A kérdésem az, hogy egyet érte vele. Én csak részben értek vele egyet, őszintén szólva, mert igen, úgy vélem, hogy a végrehajtással gond van, az ENSZ és a nemzetközi politikában dolgozó nők is mind-mind tudják, hogy a tagállamokat mindig nyomás alá kell helyezni, hogy végrehajtsák a jogszabályokat. Másrésztről az azt hiszem, hogy még nincs elég megfelelő jogszabályunk, és érdekelne, hogy ön mit gondol erről. Köszönöm. Köszönjük szépen, tessék. Voldasszony. A fenntartható fejlődés, fejlesztési célokról szerettem volna röviden beszélni, nem tudom, hogy ezekre kitértem. Szerintem az igazi előrelépéshez a nők szerepvállalásának megerősítése kell. A fiatal nőket tájékoztatni kell arról, mennyire fontos, hogy szakszervezetekhez csatlakozzanak és együttműködjenek más munkavállalókkal, főként olyan ágazatokban, ahol előfordul, hogy a jogokat nem tartják feltétlenül tiszteletben, vagy ahol a nőknek kevesebbet fizet, fizetnek, kizsákmányolják őket. Ezt nagyon fontosnak tartom. Megnyugtató volt tudni, hogy volt ott egy erős szakszervezeti hang is. Ön hogyan ösztönözni a nőket arra, hogy hogyan, hogy csatlakozzanak szakszervezetekhez, hogyan kellene megerősíteni az élethosszig tartó tanulás jegyében is a szakszervezeteket, illetve a szakszervezeti szerepvállalását a nőknek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Én magam is szeretnék megosztani néhány gondolatot ön, önnel. Ahogyan ön valószínűleg tudja, a delegációnk részt vett az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottság a 61. ülésén. Rengeteg fontos eszmecserét folytattunk. Fontosnak tartottuk az Európai Parlament álláspontját megerősíteni. Ez tavaly februárban, illetve az idén februárban elfogadott állásfoglalásunkban is viszont láthatja. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy erről tárgyaljunk. Találkoztunk a civil szervezetekkel is, rengetegen képviseltették magukat, nagyon sok civil szervezet volt jelen. És nagyon jól emlékszem arra, hogy néhány civil szervezet, beleértve európai civil szervezeteket és nagyon csalódottak voltak a következtetésekkel. Elmondták, hogy a civil szervezetek véleményét nem igazán vették figyelembe a szöveg megfogalmazásakor. Mi, Európai Parlamentként mit tehetnénk? Hogyan tudnánk biztosítani azt, hogy az idei ülés alkalmával jobban odafigyeljenek a, szakszervez, a civil szervezetek véleményére. Másodszorban Volt egy találkozónk Guterres ENSZ főtitkárral, egy nagyon nyitott baráti légkörben zajló eszmecserére került sor, és elmondta azt, amit mi is sokszor elmondunk itt a parlamentben. Azt láthatjuk, hogy az Európai Unióban egyfajta visszaesés történik, sajnos nem előre felé haladunk, és ezt mi magunk is tudjuk. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek olyan döntéseket hoztak, amelyek egyfajta visszalépést jelentenek. Mit tehetnénk ebben a helyzetben? Hogyan tudnánk legalábbis a jelenlegi szintet fenntartani, ha már előre haladni nem tudunk? Ma elfogadtunk egy szöveget a tanácsnak, tanácshoz intézett szóbeli választ igénylő kérdésről. A tanácsot is meg fogjuk kérdezni arról, hogy a következtetéseket hogyan értelmezi, illetve hogyan kívánja biztosítani, hogy a következő alkalommal, ami álláspontunk is szerepeljen a következtetésekben. Köszönöm szépen, kiváló kérdések hangzottak el. Én a az ülés eredményeiről szeretnék először is beszélni, mert szerintem ez az alapja mindennek. Az eredményekről szóló tárgyalás még zajlott, amikor előkészítettem a diákat. Volt egy olyan pont, amikor azt gondoltuk, hogy hát nem is lesz eredmény, mert péntek délelőtt még úgy tűnt, hogy 30 paragrafusban nem sikerül megállapodni, és az elnök már arra készült, hogy egyfajta nyilatkozatot kell majd tennie, és ez lesz az lezárás az egész ülésnek, ez lesz az kézzelfogható eredménye. Úgy gondolom, hogy a következtetések szövege helyenként nagyon jó, helyenként nagyon rossz, és nagyon szégyenletesnek tartom, hogy csak abban reménykedhettünk, hogy hát visszalépés ne történjen, arról nem is szólva, hogy előrelépésre lenne szükség. Sajnos voltak olyan területek, ahol visszalépés történt, ami az azonos munkáért azonos bér elvet életé, és a nemek közötti szakadékot a munkavilágában itt nem sikerült előrelépést elérni. Hatalmas a bérszakadék, sok nő esetében nem csak azt látjuk, hogy a bérük alacsonyabb, hanem a nyugdíjukra is kihat ez mindez. És hát a nők ö, általában sokkal kiszolgáltatottabb munkavállalói ö, helyzetbe kényszerülnek. Az Egyesült Államok sajnos azt mondta, hogy az azonos bér azonos munkáért elvet tartja csak fenn, de az azonos érték, mint olyan nem szerepel az ő fogalomtárukban. Nyilván a nemzetközi szervezetek máshogy gondolkodnak erről, ez nem egyezik az ILO álláspontjával, nem egyezik az Európai Bizottság álláspontjával, és nagyon sok kormány álláspontjával sem. Mi igenis értékesnek tartjuk, hogy ért, megfelelően értékeljük a nők munkáját. Ez nagyon fontos a bérszakadék bezárása szempontjából is. Beszéltünk arról, hogy a szociális védelmi intézkedések nem elegendőek, de nagyon fontosak önmagukban. A nemekre is, nemek közötti egyensúlyra is odafigyelő szociális védelmi rendszerek létrehozása nagyon fontos, mert hogyha valaki egy hosszabb, egy nő hosszabb időt tölt munkaerő, a munkaerőpiacon kívül, akkor nyilván ezt is figyelembe kellene venni a nyugdíj nyugdíjak számításakor. Tudjuk persze, hogy az országok között és a régiók között hatalmas a különbség, de hatalmas, illetve nagyon átfogó kutatások készültek a szociális védelmi rendszerek egyetemes mozzanatairól, és azt hiszem, hogy ez efféle kutatások nagyon fontosak a bérszakadék bezárása szempontjából. Rengeteg a jogszabály ezen a területen, ezek végrehajtása nyilván hiányos, ez hátráltatja a haladást. Van-e elég jogszabályunk? Szerintem nincs, és még a szakpolitikák területén is hiányosságokat látok. Ami a makrogazdasági politikákat illeti, sok kormány úgy tesz, mintha nemek közötti egyenlőség kérdéseit nem játszana szerepet, noha ez nem így van, nagyon is nagy szerepet játszik. Sokszor a gazdaságpolitikák kialakításában azonban nem veszik figyelembe mindezt. Hogyha olyan makrogazdasági politikákat alakítanánk ki, amelyek legalább némileg figyelembe veszik a nemek közötti egyenlőség szerepének fontosságát, illetve azt a szempontot, hogy a nők rengeteg időt töltenek otthon a gyermekneveléssel, akkor azt hiszem előbbre járnánk már a bérszakadék megszüntetésében. Ami pedig szervezetekhez való csatlakozás fontosságát életét, hát én magam is szakszervezeti múlttal rendelkezem, harcoltunk azért, hogy a szakszervezetekkel kapcsolatosan a bértárgyalások témájában is előrelépés történjen, és itt ismét csak a bérszakadékra térek vissza, hogyha a bértárgyalásokban a szakszervezetek erős pozíciót tölthetnek be, akkor nyilvánvalóan a bérszakadék is csökken. Beszéltünk arról, hogy olyan környezetet hozzunk létre, ahol a nők szakszervezetekbe szerveződhetnek, persze sokan nagyon ellenálltak ennek. Tudom, hogy nincs sok időm, még két-három dolgot szeretnék azonban mindenképpen elmondani. Az egyik az ILO szerepe volt, nagyon fontos szerepet játszott az ILO, és kiváló volt az együttműködés a UN Women és az ILO között. Rengeteg kormány azt mondta az ENSZ-nek, azt jelezte az ENSZ felé, hogy jobb együttműködésre van szükség a különböző szervezetek között, az ENSZ ügynökségei között. Ez kiváló példája volt az együttműködésnek, de amikor visszatértünk a asztalhoz akkor a kormányok megint csak azt mondták, hogy hát fogalmuk sincs, hogy az ILO-nak miköze köze ehhez a kérdéskörhöz. Ez a UN Women's um, hatásköre, és az ILO-nak uh, nincs itt semmi dolga, semmi teendője, keresni valója. Hát sajnáljuk, hogy ezt a lehetőséget eh, el, elszalasztottuk, de reménykedünk abban, hogy az ILO-val való együttműködés folytatódni fog. A geopolitika is nyilván nagyon fontos, nem fogok most itt különböző kormánydelegációkat kiemelni, mindannyian tudhatjuk, hogy melyek voltak azok, akik, azok a kormányok, amelyek nagyon agresszív álláspontot képviseltek. Egyébként az EP elkötelezettségét és a, az Európai Bizottság eh, szerepét szeretném kiemelni, és köszönöm nekik, és hát reméljük, hogy az előkészítő munkában is sikerül a jövőben a nagyobb eredményeket elérni. Az Egyesült Államok például a CSW előtt több ülést is tartott, ahol a családi értékek értelmezéséről esett szó, hát többet kell tennünk annak érdekében, hogy a CSW megelőzően mi magunk is üléseket szervezünk és a saját véleményünket teljesen világossá tegyük. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm a válaszokat is, mondja az elnök. Folytatjuk. Még két napi rendi pontunk van. Máltai küldöttségi jelentés 2017. A képviselők megtalálják a dossziéjukban a beszámolót erről az küldöttségi útról, hogyha senkinek nincs ellenvetés, elfogadottnak tekintjük a szöveget. A következő napi rendi pont büntetés végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények. Egy véleménytervezet megvitatása van a napi rendünkön. Barbara Matera a jelentéstevő, de sajnos ma nem tud itt lenni, és senki sem tudja helyettesíteni őt, úgyhogy most ezt a véleménytervezetet nem fogjuk megvitatni. A szöveget mindenki elolvashatja maga. Annyit mondanék csak, hogy a Március 31-e déli 12 a módosítók benyújtásának határideje, május 11-én szavazunk itt a szakbizottságban, a Libe szakbizottság május 29-én szavaz, a dokumentumot pedig a plenárison 2017. júliusában tárgyaljuk. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és szeretném elmondani, hogy Április 11-12-én lesz a következő ülésünk. Köszönöm szépen, és köszönöm a titkárságnak is. Köszönöm mindenkinek. Yeah, yeah. Ah, ah, a little bit later, yeah. yeah. <laughs> okay.